Bene. Eh, e signori, eh, Hölgyeim és uraim, olaszul fogok beszélni, úgyhogy eh, kérem tegyék fel a fülhallgatókat. Szeretném megnyitni a mai meghallgatásunkat, a Kulturális Szakbizottság meghallgatását, és szeretném köszönteni a kinevezett biztost, Navracsics Tibort. Néhány gondolattal nyitnék, ugyanis azt hiszem, hogy az ilyenfajta meghallgatásokról tájékoztassuk őt. Ez nagyon fontos számunkra, ez a meghallgatás, de nem csak a Kultúra és Oktatásügyi Szakbizottságnak, amelyet megtisztelő feladatom elnökölni, hanem az ITRE, illetve a Petíciós Szakbizottság kollégái is, akik itt vannak a köreinkben. A mai feladatunk, és az, hogy három szakbizottság is jelen van, nem csak azt mutatja, hogy a kultúra és a kreativitás számunkra rendkívül fontos önmagukért beszélő értékek, hanem gazdasági és szociális innovációs szempontból is fontosak. Ugyanakkor a szoktatáspolitika, a szakpolitikák és a fiatalokkal kapcsolatos szakpolitikák a 2020-as stratégiában központi szerepet, szerepet kell, hogy játszanak a jövőben. Tehát számunkra ezek kulcsfontosságú témák, annak érdekében, hogy az Európai Unióról szóló szerződést beteljesítsük, és hogy megértsük azt is, hogy milyen Európát is szeretnénk, hogyan képzeljük el Európát humán, politikai és szociális szempontból. Pont ezért, Navracsics úr, mi nem értékelhetjük alul az önök országából és más országokból érkezett megfogalmazott aggodalmakat, és a mai napon önnek lehetősége nyílik arra, hogy a felvetett kérdésekre választ adjon. A lehető legnagyobb kölcsönös tiszteletben szeretnénk ezt a mai ülést lebonyolítani, és remélem, hogy ön teljes mértékben egyetért a szerződésben foglaltakkal, és az ön függetlenségét is biztos, erről is biztosítékot tud adni, mint európai biztos. Szeretnék most emlékeztetni arra, hogy hogyan is fogjuk lebonyolítani a mai ülésünket. Mint ahogyan önök is tudják, a kinevezett biztosokkal kapcsolatos iránymutatások a 16-os mellékletben szerepelnek az Európai Parlament szabályzatában, és ez így szól, a kinevezett biztosokat általános kompetenciáik, európai elkötelezettségük és függetlenségük, személyes függetlenségük alapján fogja megítélni. Megvizsgálja azt, hogy mennyire ismerik a jövőbeni felelősségi körüket, ezek tehát a mai meghallgatásnak az alapelvei. Köszönöm szépen, hogy a felvetett írásbeli kérdésekre már megadta válaszait. A válaszokat egyébként az összes szakbizottsági tagnak minden nyelven kiosztottuk, és benne vannak a dokumentációban az ön önéletrajzával együtt. Úgyhogy ezen a ponton azt javaslom, hogy a meghallgatást a következőképpen bonyolítsuk le. Először a kinevezett biztos Navracsics Tibor fog beszélni, maximum 15 percig, egy bevezetőt tart, amiben elmondja a számára legfontosabb gondolatokat, ezután pedig lehetősége lesz 45 kérdésre a képviselők részéről. A vita az úgynevezett pingpong elv alapján fog lebonyolódni, tehát mindenki három percben, tehát egy percben kérdést tehetünk fel, és két percben erre válasz következik. Az első kérdéskört a frakciók nevében fogják feltenni, illetve a függetlenek nevében, és azután a második sorra kerül majd kör. Az ITRE szakbizottság, amely részt vesz a meghallgatáson, teljes jogutakként, a PETI szakbizottságot viszont csak meghívtuk. A végén 5 percben Navracsics úr egy záró nyilatkozatot tehet, és a mai napon rendelkezésre álló tolmácsolt nyelvek 23 nyelv lesznek. Mindenki tehát anyanyelvén beszélhet, ez alól kivétel csak a máltai nyelv. A mai ülésünket az Európai Parlament honlapján is közé tesszük, valamint később egy videó közvetítésen keresztül bármikor meghallgatható ez a mai meghallgatás. És azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a szinkrontolmácsolás sikere érdekében ne túl gyorsan beszéljenek. Még egyszer köszöntöm tehát Navracsics Tibort, és önnek meg is adom a szót 15 percre.